finanszírozási ügyletek átláthatóságának kérdése. A következő ként megadom a szót Renátó Szorónak, a jelentés készítőjének. Öné a szó. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt alelnök úr, tisztelt kollégák! gyakorlatilag a jogalkotási időszak végén vagyunk, amely már tulajdonképpen a korábbi ciklusban elkezdődött ez a munka, és remélem, hogy holnap végre ezt a jelentést el tudjuk fogadni. Éten a pénzügyi finanszírozási, értékpapír finanszírozási ügyletek átláthatóságáról van szó. Meglehetősen elégedett vagyok, mert ez az első jogalkotási jelentés itt a parlamentben, de úgy tudom, hogy egy jó kompromisszumot sikerült elérni a két nagy célkitűzés között. Azaz egyfelől biztosítani egy hatékony piacot az értékpapír finanszírozási ügyletekhez, de ugyanakkor garantálni kívánjuk a az átláthatóságot és egyértelmű szabályokat is, annak érdekében, hogy elkerüljük a kockázatokat, amik léteznek a pénzügyi piacokon. Az a válság, ami az Egyesült Államokban robbant ki 2007-ben, nagyon gyorsan elérte Európát, és nagyon világosan megmutatta, hogy a bal bankrendszer, a világ bankrendszer milyen módon kapcsolódik egymáshoz, de ez egyben azt is megmutatta, hogy nagyon fontos kapcsolatok vannak a hagyományos banki rendszer között és az úgynevezett árnyék bank tevékenységek mögött, azaz olyan entitások, amelyeknek a gyakorlatai nagyon hasonlóak a bankokéhoz, de nem tartják be ugyanakkor a szabályokat. a központi bank igazgató tanácsa kimondta, hogy ez a rendszer túl nagy és túlzottan eladósodott, és vannak olyan műveletek ebben az árnyékbank szektorban, túlzott eladósodást eredményeznek, ami azután csak tovább fokozza a, ennek a paralel rendszernek a kockázatát. Ez a paralel bankrendszer kettő 2011-ben körülbelül 55 milliárd eurót kép viselt, azaz négyszer annyit, mint a GDP-je az összes EU tagállamnak. Ezért nagyon fontos, hogy tudomásra vegyük, hogy ez a két bankrendszer van. A Financial Stability Board, ez a szakértői csoport és az Európai Bizottság különböző ajánlásokat fogadott el az átláthatóság a biztonság érdekében, miközben a piacnak a likviditását is megkívánja őrizni, ugyanis ez egy fontos piac, és lehetővé kell tenni a finanszírozási lehetőségeket. Ugyanakkor fontos, hogy a megfelelő gazdálkodást is lehessen végezni. Ezt a három aspektust fontos javítani ezen a piacon. Először is a rendelet azt javasolja, hogy minden egyes tranzakciót be kell, hogy jelentsenek egy központi adatbázisba. Ezt lehet majd látni, hogy milyen, hogyan kapcsolódik ez a hagyományos banktevékenységhez és a bank szektoron kívüli hiteltevékenységeket, és a befektetők is látni fogják, és egy sokkal jobb szabályozást tesz ez majd lehetővé, illetve az értékpapírok újrahasznosítása is könnyebb lesz dolgozunk az egyszerűsítésen is, valamint más szabályozások előnyeit is ki kell használni, mint például a MIR. Megpróbáltuk egyben hangsúlyozni azt is, hogy nagyobb átláthatóságra, nagyobb biztonságra van szükség, mindezen ügyletek sorában, és a központi, az Európai Központi Bank is ezzel foglalkozik. Holnap kerül ez szavazásra a plenáris ülésen. Köszönöm a jelentés készítőnek, és akkor most Dombrovskis alelnöknek adom meg a szót. Okay. For another time. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, ismét szót kaptam, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és beszélhetünk az értékpapír finanszírozási ügyletekről szóló javaslatról. Először is az előadónak és az árnyékjelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani a munkájukért. Ez a szöveg tulajdonképpen a pénzügyi piacok átláthatóságát és biztonságát garantálja. Oda kell figyelnünk az árnyékbankokra a G20-asok ajánlásai alapján. Az árnyékbank szabályozása rendkívül fontos, megpróbáljuk a derivatívák piacát biztonság, biztonságosabbá tenni, és az alternatív lehetőségeket megfelelőképpen szabályozni. Azok, akik figyelik ezt a témát, azok tudják, hogy az értékpapír finanszírozások tulajdonképpen kollaterális tranzakciók. Az európai pénzügyi piacot mindenképpen meg kell védeni, és olyanná kell tenni, hogy a kockázat kezelés megfelelő szintre hozható legyen, és hogy a biztonságot tudjuk garantálni. A gazdasági válság alatt egyértelművé vált, hogy nem tudjuk tulajdonképpen, hogy mi történik a piacokon. Nem volt átláthatóság, nem voltak megfelelő adatok. Az Európai Kockázati Testület és a Pénzügyi Stabilitási Tanács mindannyian úgy gondolták, hogy jobban kell kezelni a kockázatot, és megfontolta beruházási döntéseket hozni. Nekünk is ez a véleményünk a bizottság részéről. Reméljük, hogy nem sokára megszületik egy olyan jogszabály, amely elősegíti az átláthatóságot. Köszönöm a parlamentnek az elkötelezett munkát, és az a politikai konszenzus, amit kialakítottunk a tanácssal, megfelelő egyensúlyt teremt. Először is egy általános adatbázisba kell majd bejelentési kötelezettséget teljesíteni az értékpapír finanszírozási ügyletekről. Másodszorban pedig átláthatóbb lesz a pénzügyi piac a beruházók számára és a beruházást megelőző dokumentumok esetében. Így egészségesebb beruházási döntéseket hozhatnak majd. Az átláthatóság növelése rendkívül fontos az értékpapírok kölcsönzése, eladása, illetve biztosítékként való felhasználásának esetében. A jogszabály nagyon sok tapasztalatra épít az európai piacon magát a jelentést egy végrehajtási táblázat is kíséri majd, ahol a bejelentési kötelezettséget tárgyaljuk, illetve megnézzük azt is, hogy a KKV-kre ne rójanak túlzottan nagy terheket. Meghatározzuk, hogy az adatokhoz milyen hatóságok, rép, milyen hatóságok férhetnek hozzá, és megpróbáljuk a jogszabályt konzisztensé tenni. Az európai értékpapír tanács is kifejtette az ezzel kapcsolatos ajánlásait. A bizottság elkötelezte magát, hogy az arányosság elvét figyelembe véve egyszerre biztosítsa az átláthatóságot, illetve a biztonságot a piacon. A megfelelő információnak elérhetőnek kell lennie, hogy egészséges beruházási döntések születhessenek, felelős magatartást kell tanúsítani, és a túlzott terheket el kell kerülni. Ez a rendelet az értékpapír finanszírozási ügyletekről rendkívül fontos lépés az átláthatóság Van és reméljük, hogy ezt a plenáris is támogatni fogja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a politikai frakciók szólalnak fel az IPP nevében először. Tamaria Hübner, one and a half minute, take a please. Danuta Hübner asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, kedves kollégák, ez az új jogszabály természetesen további átláthatóságot hoz a pénzügyi szektor funkcióira. Jobban fogjuk látni, hogy mi történik az árnyékbank szekcióban, ki a, mit, milyen típusú forrásokat utal át, és milyen feltételek mellett, ez segíti a résztvevőket. Bízom abban is, hogy az átláthatóság megelőzheti azt, hogy a kevésbé szabályozott nem banki rendszer felé migráljon a bankrendszer szolgáltatásai. Nagyon fontos, hogy az információ az értékpapír finanszírozási tranzakcióknál megfelelő időben hatályba lépjen, és olyan formában, hogy az közlegyen legyen a beruházók beruházókhoz. Fontos, hogy megállapodtak az intézmények a módosítókról, amely úgy, hogy a kereskedelmi a, hogy a, a, a hatóságok számára hozzáférhetővé legyen az IMI hatályba lépését követően, és a, a megfelelő adat, megfelelő felügyeleti adatokra van szükség ezen keresztül, ami egyszerűbbé teszi a bizottság számára is azt, hogy a felügyeleti rendszereket harmadik ország felé is az IMI-ren keresztül el tudja intézni. Örülök annak, hogy a KKV-k mentességet kaptak a jelentési kötelezettségek alól, akkor, amik amikor banknak vagy befektetési cégnek összegeket utalnak át, és ezeknek a feleknek a felelősségek körébe rúgta a jelentéstételt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az SND nevében Jonas Fernández következik. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék összetett mondani Renato Szalonak a elkészítette ezt a jelentést, ami több hónapos munka eredménye. Holnap szavazni fogunk erről a rendeletről. Úgy gondolom, hogy ez egy alapvető szakasz, hogy véget vessünk a, az átláthatatlanságának és a szabályozott piacokon kívüli megegyezéseknek. Ez fontos a mi frakciónknak. Új ügyletek innentől ellenőrzés alá kerülnek, és jobb információ kell a piaci részvevőknek is. Úgy gondoljuk, hogy a szövegben sikerült nagyon sok előrelépést elérni. Még egy utolsó dolog ezzel a nagy projekttel kapcsolatban, ami a tőkepiacokat érinti, mindenáron el kell kerülni, hogy ez a paralel ágazatoknak a az ellenőrizetlen fejlődését eredményezze. Éppen, hogy átláthatóságra van szükség, és erre az alapra kell a tőkepiacok egységét építeni. Következő az ECR nevében Uzok úr. Głównym celem prac nad sprawozdaniem... Köszönöm szépen. Az elsődleges célja ennek a jelentésnek az volt, hogy a pénzügyi stabilitást javítsa az Európai Unióban. Ez a cél nem ér, csak úgy érhető el, hogyha az ilyen tevékenységek átláthatóságát javítjuk. Például vonatkozik ez a azokra a tranzakciókra, amik alássák a különböző értékpapírokat, illetve egyéb társaságokat a, az értékpapír finanszírozása területén. Az ECR a néppárttal és az ELD-val működve, módosító indítványokat nyújtott be, és úgy gondoljuk, hogy ezen indítványokkal sikerült javítani a szövegen, amikor bizonyos ellentmondások merültek fel például az információszolgáltatás kapcsolatban, a jegyzett, tőzsdei jegyzettvállalatokkal kapcsolatban, illetve kizártunk egy olyan rendelkezést is, ami a biztosíték csökkentésével volt kapcsolatos. Ugyanakkor nagyon óvatosan jártunk el, amikor bizonyos mechanizmusokról van szó, amelyek nem segítenek a cél elérésében. Köszönöm szépen! Az ALDE nevében Philip de Bacca következik két perc. Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues, um, it's maybe not the most fierce debate that we will see here. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Ja. Úgy gondolom, hogy sokkal jelentősebb a pénzügyi stabilitás, és nagyobb gazdasági lehetőség, amit az európai gazdaságok számára biztosít ez a program. Gratulálok a tárgyaló tém csapatnak, igen kiegyensúlyozott a, a megközelítés. Ez alatt azt értem, hogy minden érintett érdekeit figyelembe ke, tudták venni a stabilitás megteremtése mellett. Célba vezető tehát. Az átláthatóságot hoz a három területen először minden értékpapír tranzakcióra vonatkozóan, ahol a teher a terhet a pénzügyi partnerek közül a KKV-k számára csökkentették. Másodszorban átláthatóság a beruházók felé. Az alapok tájékoztatják a befektetőket a, te, a kockázatokról, a lehetőségekről, ami befolyásolja a kockázatértékelési tevékenységet. Végül pedig a, az IFON-nál a kockázatértékelést is elvégezhetik. Bizonyos paraméterek mellett, előzetes egyetértés mellett az átutalás követően is. A más, ezen kívül igen reális a végrehajtási időkeret is. El akarjuk kerülni azt a hibát, amit az emi már elkövettünk. Minden félnek most elegendő ideje van arra, hogy a szükséges követelményeknek eleget tegyen. Úgy gondolunk, hogy kiegyensúlyozott, átláthatóságot teremtő dokumentum, ez egy igen nehéz technikai jellegű piacra, és minden érintett számára a legminimálisabb terhes, terhet rója ki, remélem mindenki örömmel fogja megszavazni holnap. Köszönöm szépen. Bocs, hát, az Alde nevében Molon kollega. Egy minut. Ha akar. Egy perc. Merci, monsieur le vice-président. Köszönöm a szót. A párhuzamos bank vagy árnyékbank az egész világgazdaságot fenyegeti. A toxikus deriváltumok túlzott elszaporodása egyszerűen követhetetlen, és hogyha nem fog megvalósulni a bankok felügyelete, akkor milliárdok fognak az árnyék banki tevékenységbe átkerülni. Minden egyes banknak részt kell vennie az átláthatóságban, de a jelenlegi jogszabály sajnos nem eléggé ambiciózus. A a különböző tranzakciók, illetve az értékpapírok újrafelhasználása egyelőre nem kapott megfelelő szabályozást meg kell néznünk a különböző bankokat, hogy melyek azok az esetek, amikor a bankok a, letéte, a letéteket spekulációra használják, és a banki lobby egyszerűen nem engedi meg, hogy szabályozzuk ezeket a tranzakciókat. Thank you, um... Köszönöm szépen. Tomc asszonynak adok szót, másfél percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A globális válság egyebek között azt is megmutatta, hogy a pénzügyi rendszereink milyen hibákat rejtenek. Megmutatta, milyen gyorsan alakulhatnak ki nagy veszélyes helyzetek. A nagy nyereség megcélzása a banki tevékenységben nyilvánvalóan vonzó, hiszen gyorsan lehet meggazdagodni, de a gyors gazdagodás, a gyors nyereség néha nagyon fájdalmas veszteségekkel jár együtt. El kell kerüljük azt, hogy az adófizetők vigye, viseljék a terhet. Elfogadom azt, hogy átláthatóbb nak kell lenni, nem csak a banknak, hanem minden pénzintézetnek. De szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy a, ma, a Szlovéniában óriási problémáink vannak a bankszektorral, sokat fizettek ezért a, az adófizetők. A mai napig nem lehet tudni, ki az igazi felelős. A szlovéneknek válaszolni, választ szeretnének kapni ezekre a kérdésekre, arra, hogy mi történik a banki szektorban. A válasz pedig mindig ugyanaz volt, banktitok. Persze a banktitok fontos, de nem tudom elfogadni azt, hogy ezt az elvet ilyesmire használják ki. Az EU szintjén más szabályozásra van szükség, és remélem, hogy ez a szabályozás majd mindenütt hatályos lesz. Köszönöm. Köszönöm. Nina Gill másfél perc. Tisztelt biztos úr, gratulálok a kollégának, aki a jelentést elkészítette, kitűnő jelentésű. Felelős azért, hogy a, a pénzügyi ügyletek a jövőben átláthatóbbak legyenek a fontos azért, hogy az egész bankrendszerünk biztonságosabb legyen, átláthatóbb, és jobb legyen a felette az ellenőrzés. Nagyon fontos szerepet játszanak a bankok, ezek biztosítják a likviditást, a másodlagos piacot, ha sikeres és jó felhasználását a tőkéknek. Ez nem csak, hogy megerősíti az adatszolgáltatást az egyes tranzakciókról, hanem a, kon- a kockázat koncentrációt is és a kitettséget is jobban kezeli nagyon fontos, hogy rávilágítsunk az árnyék bankszektorra, és nem elég eh, a, csak a bankszektort eh, szabályozni, vannak más nagyon kockázatos tevékenység is, amelyek kapcsolódnak vagy alárendeltek. Ugyanakkor a eh, tőkepiac szempontjából döntő fontosságúak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, a legkisebb a pénzügyi válság óta tudjuk, hogy nem csak a hagyományos bankszektorban kell javítani az átláthatóságot, hanem az árnyékbankokban is. A globális pénzrendszermeket át itatják, és az értékpapírfinanszírozási ügyleteket bonyolítják. A bejelentési kötelezettség, úgy ahogy a jelentés mondja, segít abban, hogy a, kockázati, a kockázatokat leépítsük, és az árnyékbankok bankok bukásakor átfertőződjenek, vagy megfertőződjenek a szakásos bankok is. A, a befektetők és a szabályozó hatóságok számára is átláthatóságot teremtve segít az intézményeknek, tőzsdéknek abban, hogy felnyit, nyilvánosságra hozhassák az értékpapírügyletek eredményeit is. Az operatív költségek, amelyek az új átláthatósági kötelezettséggel jelennek meg, csekélyek. A meglévő infrastruktúra és eljárás a tőzsdén kívüli der, ö, származtatott termékeknél felhasználhatók. Erre vonatkozik a szabályozás, és ezt köszönjük az előadónak. Köszönöm. Uh, jetzt. Most pedig Thomas Mannnak adom meg a szót más, másfél percre. Köszönöm szépen, alelnök úr. A bankunió felé az EU határozott lépéseket tesz előre, de a hagyományos a nem bank, és a nem banki szektorban is az átláthatóságot javítani kell, fényt kell vinni az bankrendszerbe. Az illetékes hatóságoknak EFMA Párizsban, EBA Londonban, az, e- az LKB e Frankfurtban valóban értékelni tudjanak ilyen alapon jobban megértik a befektetők az ügyleteket. Az értékpapír finanszírozási ügyletek a finanszírozási rendszer stabilitását korlátozzák például a nem kívánt átgördülő hatások miatt. Danuta Hübner kolléganőm az EPP-től helyesen mondta, hogy az elmúlt években eldöntött erősebb szabályozás nem szabad, hogy oda vezessen, hogy a bankhoz hasonló tevékenységek átkerüljenek árnyékbankokhoz. Az új e, beszámolatási kötelezettségekre, világos szankcionálási intézkedésekre egyaránt szükség van. Üdvözlöm a jó trilógus tárgyalásokat követően, hogy ilyen lényegi e, rendelet e, lesz. Elölnök úr, a tárgyalók, Dombrovskis biztos úr jelentősen hozzájárult az átláthatósághoz. Ezt támogatom. Az finanszírozási ügyletek fontosak a piacon, és éppen ezért fontos az ehhez kapcsolódó kockázatokat korlátozni, és a KKV-k többletterhét pedig a lehető legalacsonyabban tartani. Vielen Dank. Köszönöm szépen, most pedig Eh, Assad adom meg a szót. Másodperc. We obviously need bank. Köszönöm szépen. Természetesen szükségünk van olyan pénzügyi intézményekre és bankokra, amelyek átlátható szabályok alapján működnek. Ugyanakkor mindannyian látjuk a problémákat. Az Európai Unióban hiányoznak a beruházások. Az óvatosság és az átláthatóság nem vezetett oda, hogy teljesen összeomlik az európai pénzügyi rendszer. Meg kell teremtenünk a kettő közötti egyensúlyt. Az új ellenőrzési mechanizmusok, mint ahogy ez szerepel a szövegben az értékpapír finanszírozási ügyleteknél, szükségesek biztosítanunk kell, hogy a megfelelő gazdasági kihívásokkal összeegyeztethetőek ezek. A bankokra szükség van, és az óriási beruházásokra is szükség van, mert csak így tudunk megfelelő üzenetet eljuttatni. Ugyanakkor, hogyha azt mondjuk a bankoknak és a pénzügyi intézkedéseknek, hogy legyenek proaktívak és próbálják a gazdasági fejlődést támogatni, akkor hogyan mondhatjuk azt nekik a másik oldalról, hogy az új prudenciális szabályok alapján bonyolíthatják, bonyolíthatják csak le a tranzakcióikat. E között is meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, különben nem fognak jól működni a pénzügyi intézményeink. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alessia Maria Moszkának adok szót egy percben. Úgy látom, hogy nincs a teremben. Akkor a spontán hozzászólások következnek. Polcsák képviselő lesz az első hozzászóló, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az árnyék banki szektorra egy kicsit nagyobb világosságot kellene vetni. Meg kellene néznünk és szabályoznunk kellene, hogy ezek a bankok hogyan működnek. Az imént egy kollégám azt mondta, hogy a bankok spekulatív tevékenységét leválasztani a normál tevékenységről nem megfelelő. Véleményem szerint sem az. Ennek ellenére azért úgy gondolom, hogy a banki tevékenységeket nagyobb átláthatóság kellene, hogy kísérje, és gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. Vannak nagyon magas kockázatú spekulációk, amelyek még inkább az árnyék szektorba viszik át a pénzt. És mindezek az óriási tőkeáttételek összeomlással fenyegetnek. A javaslat jó, mert ezek mellett a célkitűzések mellett a KKV-kre rót terheket is csökkenteni kívánja. Köszönöm.

Köszönöm szépen. Máriász képviselője a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Megmutatta a 2008-as válság, hogy mennyire fontos, hogy az értékpapírfinanszírozási ügyletek átláthatók legyenek mindenképpen eh, szabályozni kell az árnyékban rendszert annak érdekében, hogy a válságot elkerüljük. Hallottunk arról, hogy mennyire nehéz a különböző eh, értékpapír piacokat eh, össze hasonlítani illetve ellenőrizni. Nagyon nagy kockázatok vannak, különösen az úgynevezett árnyékbanki jelenség miatt, amelynek gördülő finanszírozási hatása van. Meg kell kérdezni azt is, hogy ez a tőke persze hova megy, mit céloz meg, különösen nyereség termelése, nyereség generálása, nem pedig for, foglalkoztatás növekedése. Úgyhogy ennek a kaszinogazdaságnak véget kell vetni. Köszönöm szépen, eh, Michael Vale. Köszönöm szépen az árnyékbankok. A legnagyobb válságot hozta, éppen ezért radikálisan kell megfelelő kompromisszumot kínálva találni. Az átláthatóság önmagában nem elég. A garanciák, a biztosítékok az értékpapírt ügyletekben korlátozásra kell, hogy kerüljenek. A bizottság kezdetben a jó úton járt, de az elmúlt két, az utolsó két banki előírás, az is, amiről ma beszélünk, bizonyos értelemben korlátozóak voltak, nincs politikai akarat az igazi szabályozásra, sokkal inkább tőkepiacot szeretnének az Unióban és deregulálni a piacot a különböző te, rendszer termékekkel, de mintha elfelejtenék azt, hogy a 2009-es évből milyen tanulságokat vontunk le. A pénzpiacokat nem, előtt nem szabad meghajolni, bizonyos feltételeket nem hogy szabad, hogy diktáljanak, a politikának kell szabályozni a pénzvilágot. Köszönöm szépen, Váli kollega. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság részéről vendégünknek, Dombrovskis eh, alelnök úrnak. So, honorable Mr. Chair, honorable... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan készek támogatni ezt a jogszabályt, ami javítani fogja a pénzügyi piac átláthatóságát. A bizottság a lehető leggyorsabban szeretné véglegesíteni ezt a rendeletet oly módon, hogy a rendszer mielőbb működőképes legyen. Amint összeszedtük a különböző adatokat, el tudjuk kezdeni a potenciális kockázati tanulmányokat és azoknak a kezelését. Ez a jogszabály arra irányul, hogy 2016 végén hatályba tudjon lépjen és javuljon a stabilizáció. A bizottság a jelentését egy évvel később fogja megjelentetni, és meg fogja vizsgálni, hogy a pénzügyi tranzakciókkal járó kockázatok hogyan alakultak fontos ezeknek az ajánlások az Európai Uniós piacra. Azt kérném önöktől, hogy támogassák ezt a jogszabályt, ami az átláthatóságot kívánja javítani, és e, ez segíti azt is, hogy a befektetők megfelelőbb információ alapján dönthessenek, és a piacaink biztonságosabbak legyenek. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm. Tisztelt biztos úr! és akkor most a jelentés készítőjének adom meg a szót Szorú Renátónak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagyra értékel, nagyon jól esik hallani mindezeket az észrevételeket, és úgy tűnik mindenki egyetért a javaslat lényegében, amelyről majd holnap fogunk szavazni. Hallottam az aggodalmakat is, amelyeket egyes kollégák kifejtettek, különösen Dali kollega, aki utolsóként szólt talán nem fogalmaztunk elég szigorúan, esetleg elmulasztottuk a lehetőséget, hogy a az emelő hatásokat bekorlátozzuk. Ön azt mondja, hogy nagyobb korlátokra lenne szükség, és hogy az újrahasznosítás területén is. Ez a Financial Stability Board, tehát a pénzügyi stabilitási igazgató tanács az, aki ezzel foglalkozik, mert a túlszabályozás veszélyes azért veszélyes, mert esetleg tévedhetünk, ez egy nagyon jelentős piac, és fontos, hogy a pénzügyi piacok megfelelő likviditással rendelkezzenek. Azt hiszem, hogy ez de nagyon ö, nagy volt az egyetértés a parlamenten belül, és köszönöm az jelentéstevőknek, kollégáknak, árnyék jelentéstevőknek, köszönöm az Európai Bizottságnak, és ö, különösen az illetékes főigazgatóságnak, köszönöm az ö, olasz elnökségnek is, és amely lehetővé tette, hogy ezt az eredményt létrehozzuk. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel a vitát lezár.